abban a szövegben, amit eh, az Európai Parlament elfogadott. Ez a kis eh, javítás elérhető, ez a kis korrekció elérhető a web oldalon. Holnap lesz